Az elnök. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Megnyitjuk az ülést. napirendi, van egy napirendi pontunkon a Schengen értékelés most logalapja és a Tamás nyilatkozata áll az első helyen. Szeretnék arra utalni, hogy nem lesz spontán felszólalás a napirendi pontot követően, tehát a szabályok szerint nem lesz catch the eye, ez a spontán felszólalás e napi rendi ponthoz kapcsolódóan. Verhofstadt kollega, kérem nyugodjon meg. A mikrofonja be van kapcsolva tudnilik. Úgyhogy legyen erre figyelemmel. Üdvözlöm Önöket, tisztelt miniszter úr, Bockov miniszter úr, üdvözöljük az Európai Parlament padsoraiban, mint a tanács képviselőjét, Malmström asszonyot, és itt van őt is. Köszöntjük, a frakcióvezetők után adjuk meg neki a szót, a bizottság képviseletében. A szokás szerint először Bockov úr a tanács elnöksége gyanánt képviseletében kapja meg a szót. Ered formand for Parlamentet, ered øh, medlemmer øh, og ered kommissær, mange tak for muligheden for at tale i andet. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy lehetőséget nyújtottak arra, hogy øh, szólhatok az ezzel a, ezen téma kapcsán, ami rendkívül fontos. Miről is van szó? Arról, hogy döntenünk kell addig, amíg ez időszerű, és ezért üdvözlöm a mai vitát. Döntést kell hoznunk a lakosság érdekében, még akkor is, hogyha nem igazán népszerűek ezek a döntések. Azt Tudjuk, hogy a Schengeni jogalap értékelésének, jogalapjának megváltoztatása történt meg, és nagyon fontos számunkra, hogy olyan eredményt értünk el, amely, amelyre Európának szüksége van. A tagállamokban csak azt a döntést lehetett hozni, amely megszületett. Ez egyértelmű volt. Okay, continue. Good. <laughs> Technikai hiba történt, de minden, minden rendben van, kérem folytassa. Tehát látjuk, hogy a tagállamok hogyan gondolkodnak, és ahogyan elmondtam, a tanácsban nem lehetett más jellegű döntést hozni, csak azt, ami megszületett, hiszen az Európai Unió az állampolgárok érdekeit szolgálja. Hogyha belső határok nélküli közösséggel rendelkezünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a történelmünk eh, nagy erőfeszítésének vívmánya, ezt meg kell védeni, és meg kell tartanunk az, azt az Európai Uniót, amelynek nincsenek belső határai. Ehhez azonban a többi kötelezettségnek, illetve szabálynak eleget kell tennünk a Schengeni kereten belül, éveken keresztül azt szerettem volna, hogy a Schengeni értékelési mechanizmust megerősítsük, annak érdekében, hogy a kihívásokkal szembe tudjunk nézni. És azért is, hogy egy konkrét mechanizmust hozhassunk létre, annak érdekében, hogy a különleges helyzeteket kezelni tudjuk, illetve megerősítsük a Schengeni együttműködést. Ez pedig a Schengeni kormányzási csomagot eredményezte, ez tavaly szeptemberben született meg. Mind a lengyel, mind pedig a dán elnökség vitát folytatott ezen javaslatokról, méghozzá intenzív vita folyt a tanácsban erről, és ezért én is egyetértek abban, hogy a tanács egyöntetően foglalt állást, meghozta ezt a döntést, illetve támogatta a javaslatot. Önnek egyik eleme az, hogy a jogalapot megváltoztatjuk, Ez pedig azt jelenti, hogy a 77-esről átváltoztatjuk ezt a 70-esre. Azonban ebben a döntésben volt, voltak különböző aspektusok, egyrészt egy politikai megállapodás a Schengeni rendszert illetően, amely alapján a 77-esről 77E-től a 70-re változtattuk át. Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy meg akarjuk hallgatni a parlament véleményét, a 19-es, a 19.7h kapcsán, és figyelembe vesszük a parlament véleményét, amennyire csak lehet, mielőtt valóban meghoznánk a végleges döntést a végső szöveget illetően. És még egy megjegyzés, hogyha a határellenőrzést visszaállítanánk, ez egy újabb döntés, amely egy informális trialógus keretében születhet meg. Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget nyújtottak arra, hogy elmondhassuk, hogy a 77-esről miért váltottunk át a 70-esre. Először is azt mondjam el, hogyha egy megerősített értékelést szeretnénk, akkor ehhez meg kellett változtatni a jogalapot. Különben erre nem lenne lehetőség, illetve a tanácsban sem lehet megállapodásra jutni. A 77-es cikke értelmében elfogadott javaslatról. meggyőződésem, hogy képviselőként, megválasztott képviselőként meg kell védenünk a feladatunkat, a felelősségünket, és valóban eredményt kell produkálnunk. A tanácsban egyetlen egy lehetőség volt arra, hogy ezt az eredményt elfogadjuk, és természetesen ehhez ragaszkodnunk kell, ezt a lehetőséget meg kell ragadni. A tanács egységes volt ebben a kérdésben, tehát a jogalap megváltoztatásának témájában is. Szeretném ezzel kapcsolatban azt is hangsúlyozni, hogy a tanács jogi szolgálatának szakvéleményét követtük. Továbbá a tanács azt is leszögezte, hogy a tanács figyelembe veszi az Európai Parlament állásfoglalásának minden egyes elemét, amikor tovább lép ebben a kérdésben. Ebben a kontextusban pedig remélem, hogy egyértelmű az, hogy ez egy jogi határozat, amely a tartalomra helyezi a hangsúlyt, nem pedig politikai kérdésekre. Tisztelt képviselők! Téves lenne ezt egy olyan küzdelemmé változtatni, amely a parlament és a bizottság, a parlament és a tanács között folyik, mert az destruktív lenne. Mindannyian arra törekszünk, hogy a Schengen együttműködést megerősítsük. A tanács további párbeszédet szeretne a Schengeni csomag egészéről. Nem pusztán a határ ellenőrzésekre vonatkozó javaslatról, hanem a Schengeni értékelési mechanizmust is meg szeretnénk vitatni. Komoly kihívásokkal áll szemben ugyanis az Európai Unió jelenleg. Éppen ezért együttműködésre van szükségünk, megoldásokat kell találnunk ezen kihívásokra. Ugyanis csak az együttműködésen keresztül tudunk megoldást találni, és az állampolgárok ezt várják el tőlünk. Nagy jelentőséget tulajdonítunk az Európai Parlamenttel való szoros együttműködésnek, és kezdettől fogva szoros kapcsolatban álltunk Koelgyó úrral, a jelentéstevővel és a parlament más képviselőivel is. Meghallgattuk az álláspontjukat, és biztosítottuk azt is, hogy a parlament gyakorolhassa befolyását ebben a folyamatban. Párbeszédet folytattunk, és a jelentéstevő május 31-én egy a Libe bizottságban tartott vita során elismerte a tanács álláspontját is ahogyan azt a tanácsban most elfogadtuk, ezt a jelentéstevő is tudomásul vett. Ez pedig azt jelenti, hogy a megfelelő irányba léptünk. És ez Kolgyó úr erőfeszítéseinek és más parlamenti képviselők erőfeszítéseinek is köszönhető. A parlament kiáll ezen javaslat mellett, és a kompromisszum Fontos, hogy a belső határokon ne vezesse be az, az ellenőrzéseket. Lehetőség nyílik arra, hogy nem bejelentett látogatásokra kerüljön sor, értékelésekre, az első és a második mandátum keretében, ugyanakkor az átláthatóság rendkívül fontos, és rendszeres időközönként jelentéstételre kerül sor a parlament előtt. Nem meglepő az sem, hogy olyan kérdésekről van itt szó, amelyek rendkívül fontosak a parlament számára. A Schengeni határellenőrzési kódexre vonatkozó javaslat a rendes jogalkotási eljárás keretében kerül majd megvitatásra, és ennek a parlament is részét képezi. Ezt azért említem most meg, mert a határellenőrzések újbóli bevezetésére vonatkozó javaslat szívügye a parlamentnek. Éppen ezért azt akartuk, hogy ezt a politikailag rendkívül kényes kérdést a határellenőrzések újbóli bevezetésének lehetőségét mindenképpen a határellenőrzési kódexen belül szerettük volna folytatni, és így kívánjuk biztosítani azt is, hogy a parlament továbbra is társjogalkotó. Mert ezen rendelkezések kulcsfontosságúak. Az értékelési mechanizmusra vonatkozó javaslatot megváltoztattuk. Ugyanakkor volt egy másik javaslat is, amelynek tárgya az volt, hogy a határ ellenőrzésekre vonatkozó javaslat ismét az értékelési mechanizmushoz kerüljön. Ezt azonban elleneztük, mert ha ez a változás végbe ment volna, a parlament kritikus álláspontra helyezkedett volna ezen javaslattal kapcsolatban, én pedig hangsúlyoztam, hogy ez nem megfelelő. Hangsúlyoztam, hogy az Európai Unióban nincsenek belső határellenőrzések, és ez jó néhány év komoly erőfeszítésének köszönhető, tehát az egész kérdéskört egy szélesebb kontextusba kell helyeznünk. Ezzel a kompromisszummal egy olyan modellt támogatunk, amely több Európai Uniót jelent. És a vitából az is kiderült, hogy kulcsfontosságú a tanács számára a parlamenttel való együttműködés a lehető legnagyobb mértékben. Mert fontosnak tartjuk, hogy a parlamenten megvitassuk a javaslatokat. Érdeklődéssel várom önökkel a mai vitát, és nem férhet kétségük ahhoz, hogy a tanács szoros, parlamentre, szoros párbeszédre törekszik a parlamenttel ebben a kérdésben. Ami pedig az elnökséget illeti, szintén szoros kapcsolatban álltunk a parlamenttel, ugyanis ez a javaslat nélkülözhetetlen Európa jövője szempontjából. Európa polgárai elvárják ezt tőlünk, azt várják el, hogy sikeresek legyünk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen tanács hozzászólását. Most pedig a frakciók szószólói következnek első sorban Dól képviselő a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok hidegvérrel felszólalni, hiszen miniszter úr, ismét provokációt hallottunk ma reggel, további provokációt, de megpróbálom megőrizni a hidegvéremet. En décidant a bizottság véleményével ellentétesen a Schengeni értékelési rendszer jogalapját megváltoztatták a belügyminiszterek e- egyöntetű döntéssel, és ez teljesen elfogadhatatlan a néppárt számára. Szeretnék köszönetet mondani Mászrom asszonynak, hiszen egészen végig harcolt, és nem adta be a derekát a tanácsal szemben. Malmström asszony, szükségünk van a bizottságra a következő időben, hiszen kemény vita előtt állunk. Miniszter úr, fölteszem a kérdést, hogy miért nem vezették be a vízumot, hiszen akkor a fogyasztókat még jobban megvédhették volna. Illetve ezzel a kezdeményezéssel a parlamenten megszakították a bizalmi kapcsolatot méghozzá nagyon veszélyes formában megszakították az alapvető elv követését, ez pedig a közösségi módszer, ehhez ragaszkodunk, ezt támadták meg. Ez az elv garantálja azt, hogy a nagyobb országok az akaratukat nem kényszerítik rá a kisebbekre, és azt biztosítja, hogy az európai érték előrébb áll, mint a nemzeti érdek. Ezt rontották meg, ezt törték meg. A közösségi módszerrel a közösségi módszer őre a parlament és a bizottság, és ezt nem fogjuk föladni. Azt kértem a elnöktől, elnökasszonytól, Tarning Schmidt asszonytól, aki volt európai parlamenti képviselő, hogy jöjjön el és magyarázza el a véleményét, de elmondtam neki, hogy el kellene jönnie ide, és elmondani, hogy miért szakították meg a közösségi módszert. Azonban azt látjuk, hogy a, a Dán elnökség nem tartja tiszteletbe az 500 millió európait, és nem európai állampolgárt, és nem jöttek el, ide nem mondták el, hogy miért nem biztosítják az együttdöntés számunkra. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a szabad mozgásról szól. Ezért úgy gondolom, hogy június 7-én megszűnt ezzel a Dán elnökség, elnökség, és ezért vagy a tanácshoz fordulunk a jövőben, vagy pedig informális formában a ciprusi elnökséghez elemezni kell, elemezni kell azt, hogy mi történt, de a közösségi módszert megtörték, megszakították, és ezt nem tudjuk elfogadni. A gazdaság és szociális válság idejét éljük, és ez mindenkitől azt követeli, minden vezetőtől, nemzeti és európai szintű vezetőtől, hogy szolidaritásról tegyen tanúbizonyságot, illetve felelősségről, tiszteletben tartsuk az elveket, önök ezt megszekték, ezért azt látjuk, hogy ellentétes irányba haladunk, nem abba, amelyel ki lehet a válságból lábalni. A megoldás nem az, hogy bezárjuk a határainkat, hanem a megosztott szuverenitás, illetve a közös irányítás, kormányzás, méghozzá közös bizalom egymással iránti bizalom alapján, és meg kell őriznünk a szabadságunkat. Azt kéri a néppárt, hogy a tanács térjen vissza erre a kérdésre, és vizsgálja meg az álláspontját, hiszen ez az egyetlen megoldás ebben az esetben. Köszönöm szépen. A szocialista demokrata frakció elnöke Szoboda úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, nagyon nehéz szociál demokrata kormányhoz tartozó ö, tanácsvezetést bírálni. Ám bármit, amit tettek, az ellenállás szült körünkben. A frakció, tegnapi frakcióvitában egyhangú az volt a vélemény, hogy amit tesznek, az abszolút elutasítandó. Elvetjük az ilyenfajta magatartást. A szociáldemokrata frakció egyhangulag ezt az álláspontot foglalja el, hogy önök rossz úton járnak, veszélyes útra tévedtek Dániában nem tanulták meg az előző kormány hibáiból, a populisták nyomásgyakorlásából a leckét. Meg kellett volna tanulniuk, hogy nem ez a jó út. És hagyj mutassak rá, az, sajnos nem tanultak semmit ebből. Visszatérnek ugyanazon hibákhoz. A Tun- Tunézia hatalmas tunéziai beáramlás Európában volt állítólag a vita okozója, és aztán ebből adódott az a gondolat, hogy le kell zárni a határokat. Hol vannak azok a milliók? Hol van az a, az a sok millió bevándorló Európában, nem reagálni kell? Hát sehol. Más ról van szó. Az a beavatkozás, amit támogatunk Líviában, annak nyomán több millió libiai ment Tunéziába. És nagyon sok, mivel nagyon sok libiai menekült van Tunéziában, ezért ez a válaszunk, hogy lezárjuk a határjainkat, ez a válaszunk az arab tavaszra? Ez semmiképpen sem az elfogadható módszertan. Persze van gond a török és görög határon. Van gond. Ezért le kéne zárni az összes határunkat, mert nem tudjuk megoldani másképp ezt a problémát. Európában nincs már aki, olyan, aki azt mondaná, hogy szolidaritásra kell legyünk, segítenünk kell ahhoz, hogy az illegális bevándorlók ellen meg tudják védeni a határokat, szolidári segítség révén az illető tagállamnak. Engedünk el azonnal a populista követelményeknek, és a Dán elnökség ezt hagyja. Ez a botrány, ezt nem lehet elfogadnunk. És ide jön aztán, és azt mondja, hogy hálásak kell legyünk azért, hogy elkerültük a rosszabb megoldást. Így képzeli az Európai Parlamentet, hogy, hogy térden csúszunk, és köszön, meghálá, köszön, köszönjük a, a, a Dán elnökségnek, hogy újabb és újabb határokat emel Európában. Értjük azt, hogy a tanács ki akarja kapcsolni az Európai Parlamentet, és a bizottsággal együtt, és köszönöm a bizottság álláspontját, föl kell emeljük a hangunkat ebben a helyzetben, amikor a, az európai ö, vívmányokat veszélyeztetik. Meg kell védenünk ezeket, a mozgásszabadságát és a többi vívmányt és ha a határokat újra lezárják, akkor bizony lesz az ellen is ellenállás. És az Európai Parlament ezt képviselni fogja, és a hozzászólás jogán fog közbelépni. És ha a minisztereket meghallgatják, és ott gondolja, tudjuk, hogy mely miniszterek, konkrétan mely miniszterek felől fúj a szél a tanácsban. Egyes belügyminiszterek tudnék újra több lehetőséget akarnak ahhoz, hogy lezárhassák a határaikat, vagy formális módon, hogy Dánia tette, vagy más módon. A Szociáldemokrata frakció, mint ehhez többi frakciója is egyhangulag felszól. Ez ellen is minden politikai és jogi eszközt megragadunk, annak érdekében, hogy harcoljunk ez ellen. Megnyitották a kapukat a jobboldali populisták előtt, sajnos a Dán elnökség volt az, amely asszisztált a kapu megnyitásához. Most pedig eh, a, az ALDE frakció nevében Ferhostad képviselő kap szót. Elnök úr, két nap múlva csütörtökön ünnepeljük a Schengeni megállapodás 27. évfordulóját, tehát köszönjük szépen, miniszter úr, ezt eh, az ajándékot. Azt hiszem, hogy eh, szégyen, hogy ma sor kerül erre a vitára. Ez egy dicstelenség, és még annál inkább az, miniszter úr, amikor a vita elkezdés előtt néhány perccel Dán nyelven kiadtak egy sajtóközleményt, amit a Dán képviselőknek köszönhetően el tudtunk olvasni, és azt mondják ebben, hogy jó megállapodás az Európa számára, ez egy mély párbeszéd eredményeképpen született meg a parlamenttel és a bizottsággal folytatott párbeszéd eredményeképpen. Ez szerepel a néhány perccel kiadott sajtóközleményben. Hát, miniszter úr, már nem a középkorban élünk, a középkorban ott volt párbeszéd a király és a parlament között, manapság azonban a 21. században élünk, és ez nem a párbeszédre épül, hanem az együtt döntésre épül a modern társadalomban, ebben a modern parlamenti korban. Úgyhogy nincs szükségünk az önökkel folytatott párbeszédre. Arra van szükségünk, hogy elismerjék az Európai Parlament hatáskörét, sőt, tisztelt kollégák, nem arról vitázunk most, hogy van-e hatáskör az Európai Parlamentnek, mert eh, itt arról van szó, hogy a tanács kísérletet tesz arra, hogy eh, nemzeti szintre helyezze ismét a Schengeni megállapodást. Egyfelől megváltoztatja a jogalapot, hogy a parlament kireked a döntéshozatali eljárásból, és, ami még fontosabb ennél, egyértelműen leszögezik, hogy az új eh, joganyag végrehajtását a tanácsra delegálják, nem pedig az Európai Bizottságot hatalmazzák meg. Tehát ez a támadás nem a parlament ellen irányul, hanem ez a bizottság ellen, a közösségi módszer ellen irányuló támadás azon tény ellen, hogy a Schengeni joganyag az európai szakpolitikai joganyag szerves részét képezi. És tisztelt kollégák, az Egyesült Királyság, amely nincs is benne Schengenben, amely opt-out-tal él, ők a 70-es cikk értelmében továbbra is jelen lesznek a tárgyalások során, annak, ellen, annak anélkül, hogy szavuk lenne ebben a döntéshozatalban, a parlamentre azonban ez nem vonatkozik. Tehát azt hiszem, hogy tisztelt kollégák, egyértelmű fellépésre van szükségünk. Először is a bírósághoz kell fordulnunk, másodszorban pedig Miért eh, szükséges az, hogy eh, fizessünk mindezért? Hogyha ismét eh, nemzeti szintre akarják hoz, helyezni ezt a döntéshozatart, akkor fizessék meg ők a Schengeni vívmányokat, és ne az Európai Uniónak kelljen ezt megtennie. És miért kellene folytatnunk a bel- és igazságügyi egyeztetést önnel? miniszter úr, például a Dublin 2-es jelentést. Június 19-én egyáltalán miért folytassuk a folyamatot? A Diaz de a jelentést a vízum ügyekről miért folytassuk? Miért folytassuk ezt az egész vitát? és a Weber jelentést a határ ellenőrzések újrabevezetéséről. Miért folytassuk meg továbbra önökkel ezt a vitát, hogyha a Coelho jelentésben nincs szavunk? Miért működjünk együtt továbbra is a Dán elnökséggel? Miért ne függesszük fel inkább az összes párbeszédet a bel- és igazságügyi kérdésekben egészen az új elnökség megérkezéséig? Most a zöld frakció nevében Rebecca Harms asszony kapja meg a szót. Köszönöm, hölgyeim és uraim, tisztelt elnökség. Számomra a legrosszabb az, hogy az a benyomásom, hogy a Dán kormány a saját jobb akarata ellen nében tárgyal. Az olyan eredmény született, ami alapján abból kell kiindulnunk, hogy Dániában, a kormányban, amely Európa barát előrelépéseket akart elérni, különösen a Schengeni témában. Nos, ebben a Dániában a szociáldemokratákat megkerülték a jobboldali populisták, legyőzték őket, és ez bizony nem vezethet jó eredményre. A tartalmi kérdésekről beszéltek képviselőtársaim. Egy vetületről, a kérdés egy vetületéről szeretnék egy percet beszélni. Számomra tényszerű, az tény, tény, hogy felháborító az, hogy a Dán elnökség, mely a saját frakcióm szoros kapcsolatokat igyekezett kiépíteni, ezen a napon az Európai Parlament egészével szemben bizalmatlanságot nyilvánított. Bizalmatlanságot egy olyan kérdésben, amely minden európai polgár számára rendkívül releváns nem bíznak bennünk a szabadság és biztonság közötti egyensúly kérdésében nem vonnak be bennünket a polgárokról szóló döntésbe. Holott ebben a parlamentben ülnek, volt kormányfők, ülnek, volt miniszterek, ismerik őket. Miért gondolják önök azt, vagy a belügyminiszterek, az Európai Unió belügyminiszterei miért gondolják azt, hogy bennünket nem lehet bevonni az állampolgárok biztonságról szóló vitába. Ez egy mélységes botrány, az európai polgárok a pénzügyi és gazdasági válságban nagyon bizonytalannak érzik magukat. Ez azonban nem ok arra, hogy önök visszacsúszanak egy olyan játékmezőre, amelyet a populisták határoznak meg. Az Európai Unió egyik legnagyobb vívmányát ássák alá az utazás szabadságára, és ez szégyen teljes. Bírósághoz fogunk fordulni, ebben bizonyos vagyok, ebben az ügyben nem az a helyzet, amit ami, amit ön írt, vagy mondott, hogy ez egy jó nap volna Európa napjára, napján, ez az önök elnökségének legszomorúbb napja. Az európai konzervatívok nevében McIntyre képviselő kap szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Engem is nagyon meglepett a tanács döntése, hiszen megváltoztatták a jogalapot, de még jobban meglepett az, ahogyan a kollégák reagáltak mai napon, hiszen hideg, fejek, hideg fejekre és nyugodt gondolkodásra, döntésre van szükség. Nem szabad gyerekesként, gyerekesen viselkedni, és egyszerűen kidobálni a játékokat a babakocsiból. Kemény időket élünk Európában, jó munkakapcsolatra van szükség az intézmények között. Az első lépésnek pedig annak kell lennie, hogy a jogi következményeket megvizsgáljuk, hogy mivel is jár a tanás döntése. Emellett azonban azt is el kell mondani, hogy Szimpátiával vagyok a tagállamokkal szemben, akik megállapodtak abban, hogy megváltoztatják a jogalapot, hiszen az értékelési mechanizmus az átmeneti határellenőrzése kapcsolatos javaslatra épül, és ezekről a kérdésekről a Libe szakbizottságban szavaztunk tegnap. Azt láttuk a bizottság javaslataiban, hogy egy brüsszeli alapú eh, Schengeni kormányzást szeretnének létrehozni, és mindkét esetben a tagállamok eh, ellenérveknek adtak hangot, és ellenvetésüket fogalmazták meg. Önök is emlékeznek arra, hogy a szerződés kimondja, hogy a nemzetbiztonság a tagállamok hatáskörébe tartozik kizárólag. Véleményem szerint egy tagállam határainak érvényesítése, illetve ellenőrzése a nemzeti biztonsági kérdés, és értem azt, hogy a tagállamok miért nem akarják föladni ezt a hatáskörüket. Tehát azt hiszem, hogy rendezett formában kellene eljárnunk, hideg fejjel tovább lépnünk, és nem ilyen heves reakciókat mutatni. Köszönöm szépen. McIntyre asszony, Göbez kollega egy kérdést szeretné intézni önhöz. Egyetért ezzel elfogadja? Oké. Okay. Rendben. Hát Göbels úr, sajnálom, McIntyre asszony nem fogadja el a kérdését. Most pedig az Egyesült Baloldal frakciójának nevében Cornelia Ernst kap szót. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Az Európai Unióban a határok nyitottsága a legfontosabb szimbólum, a leglényegesebb szimbólum az EU-nak világszerte, és ez nagy vonzerőt jelent a világon sokak számára. Egyidejűleg azonban a GUE, mint azt tudják, mindig is bíráltuk, hogy az Európai Unió egy, ezzel egyidejűleg kívül, a külvilág felé elszigeteli magát. Éppen ezért nagyon fontos egy európai vészhelyzeti mechanizmust kiépíteni. És a tanács ellenzi ezt. Azt kell mondjam, csak azt tudom mondani, hogy az, amit itt most tesznek, azt, amit a tanács eldöntött, az elfogadhatatlan. Térjenek vissza a közösségi elvekhez. Erre szólítom fel önöket, és hagyjanak fel egy ilyen politikával, amely végeredményben Európa ellenes. Hölgyeim és uraim, a tanács által követett politika ebben a kérdésben antidemokratikus azért, mert pusztán konzultálni kíván velünk. Ezt azonban nem hagyjuk jóvá ugyanis a szerződésben lefektetett jogunk az együttöntés, és élni akarunk ezzel a joggal. Továbbá a tanács döntése messze menőleg Európa ellenes, mert nacionalizálja Schengent. És azt kérdezem öntől, a tanácstól, a soros elnökségtől, hogy ismét be akarják vezetni a vám ellenőrzéseket is? A 19. századba akarnak visszatérni? Mit akarnak egyáltalán elérni ezzel a döntéssel a külvilág felé? Nevetségesé teszik magukat az egész világ és Európa előtt. A tanács döntése egész egyszerűen populisztikus, és pontosan azoknak az erőknek kedvez, amelyek a nacionalizmust képviselik, amelyek a nemzetállamokhoz akarnak visszatérni és tönkretenni mindazt, ami európai. Ezt nem fogadhatjuk el, és arra szólítom fel önöket, hogy vonják vissza ezt a döntésüket, térjenek vissza ismét Európába, legyenek ismét európaiak. A frakció küli képviselők közül Szadstra képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A tagállamok úgy döntöttek, hogy a biztonságos határokért vállalt felelősségüket magukhoz ragadják. Az Európai Parlament ebben nem kapott szerepet. Verhofstadt úr a a egyes pártokat képviselve kiásta a csatabárdot a tagállamok ellen. Holott az Európai Parlament nem tehet semmit az illegális bevándorlók megállítására. A tagállamok kell, hogy a biztonságukról gondoskodjanak, a tagállamokat viseli a felelősség, ők vállalták az állampolgárokért a felelősséget, nem az Európai Parlament. A tagállamok tehát magukra maradtak ezzel a felelősségükkel, és lépniük kellett. És hiszen a biztonságot mindenképpen garantálni kell. Az Európai Parlamentnek is be kell látnia, hogy ez megfelelő lépéseket kell tenni. Szabadságról és biztonságról van szó, ezek a célok. Köszönöm szépen, a bizottságvevőben Malmström biztos asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy évvel ezelőtt Schengenről beszéltünk, féltünk az egyoldalú fellépéstől, a, nem egyértelmű érvektől, és nem tudtuk, hogy hogyan lépjünk föl akkor, amikor a határon súlyos problémák jelentkeznek. Mikor lehet visszaállítani a határokat? Ezek a kérdések merültek fel. A tanács azt kérte a bizottságtól, hogy erősítse meg Schengent, illetve a válságokkal próbáljunk meg valahogy megbérkozni. Tavaly szeptemberben a bizottság meghozta javaslatát, és egy európai alapú értékelésre tettünk javaslatot. Ugye a tagállamok szakértőivel, ügynökségeivel közösen korán föltárjuk a határ problémákat, és azonosíthassuk azt, hogy mit tehetünk, hogyan lehet minden ezt közt megmozdítani, és megfelelő cselekvési tervet készíteni, hogyha erre szükség van, amelyet aztán a bizottság ezt ellenőrizné. És ez az egész gyakorlat feleslegesnek bizonyult. A jogalap a 77-es volt, 77-es lenne, hiszen csak ekkor lehet megfelelő értékelést készíteni kötelező érvényel, és a politikai legitimitást valóban megvalósítani. Nem csak egy jogi javaslatról van szó, hanem politikai ambícióról is. A másik javaslat a Schengeni határkódexet érintette, mint utolsó mencsvárként a határok visszaállítása, és ez kapcsolódna az értékelési mechanizmushoz. Tehát, hogyha már minden más kudarcot val, akkor lehet egy ilyen megoldáshoz fordulni. Azonban Schengen egy közös erőfeszítés, egy közös vívmány, amelyet az állampolgárok értékelnek, hiszen mindenre kitér a kereskedelemre, a növekedésre, a vállalkozásokra, az állampolgárokat is érinti, ezért nem lehet egyöntetű döntés a határok visszaállítása, ennek európai döntésnek kell lennie bizottság oldaláról, a tanács döntését sajnálatosan vesszük tudomásul, hiszen szembe megy a jelenlegi igazságokkal, illetve Európai Uniós szinten nem követhetőek a döntések, nem vagyunk fölkészülve arra, hogy a visszaéléseket, illetve a populista fellépéseket visszaverjük. Értékelem az Európai Parlament támogatását, és biztos vagyok abban, hogy még nem hangzott el az utolsó szó ebben a témában. Tudomásul vettük a Libeszakbizottság szavazását is. A bizottság továbbra is harcolni fog önökkel karöltve egy erősebb Schengen érdekében, az állampolgárok érdekében jobb biztonságot szeretnénk kialakítani, azonban szabad mozgást az állampolgárok, a növekedés, illetve a vállalkozások előtt egyértelmű, átlátható európai ö, szabályokat szeretnénk. Köszönöm szépen! Most pedig a Dán elnöksége képviseletében Böckov miniszter úr kapja vissza a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. És köszönöm ezt az eleven eszmecserét és vitát, amelynek tanulj lehettünk az imént. És köszönet a azért, hogy foglalkoztak a tanácsbeli vitával, amelynek tárgya a Schengen értékelési mechanizmus volt. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam a mai vitát, és azt kell mondanom, hogy minden kérdés, amely a Schengeni határellenőrzés újra bevezetésével kapcsolatos, az általános jogalkotási eljárás tárgya. Félreértés tehát ha azt mondják, hogy az Európai Parlamentnek semmiféle behatása, befolyása nincs erre a folyamatra. Azt is el kell mondanom, hogy alaptalannak tartom azokat a vádakat, amelyek úgy ábrázolják ezt, mint a tanács és a parlament közötti hatalmas összecsapást. Hiszen a jogi alap megváltoztatása annak a kompromisszumnak volt az eredménye, mely révén végre dűlőre tudtunk jutni a tanácsban. A tanácsban lefolyt viták a javaslat lényegi elejéméről és tartalmi eleméről nagyon pontosan bemutatják, hogy nem volt lehetőség arra, hogy a megfelelő többséget megszervezzük a 77-es cikk alapján való eljárásban. Nincs kétség a felől, hogy a tanács teljes mértékben belátja és elismeri, hogy a tanács is, és a parlament is egyenlő ö, érdekkel bír arra nézvést, hogy jó működő Schengeni rendszer álljon fel, illetve maradjon fenn. Ezzel kapcsolatban szeretném megköszönni ö, az ön a Schengen együttműködés további fejleményeit illetően. Annál is inkább fontos ez, mert a parlament és a parlamenttel való együttműködés rendkívül fontos tényező volt mindig is. A, a Schengen rendszer megerősítését és fejlesztését illető lépéseinkben. Annál is fontosabb ez, mert kihívásokkal kell szembenéznünk ezen az úton a jövőben is. Koeljó úr hosszú éveken át egyfajta megtestesítője volt ennek a parlament által vallott érdeklődésnek, érdeknek és a parlament hatáskörének. Remélem, hogy a közeljövőben is számíthatunk Kovaljó úr szakértelmére és elkötelezett munkájára a parlament képviseletében. Persze kérdés az, hogyan tudunk a Schengen együttműködésnek jobb kereteket teremteni, és hogyan tudjuk az ellenőrzést javítani. Nos, erre nézve a, a tanács javaslatokat dolgozott ki a, azon a megállapodások fényében, a parlamenttel folyamatosan együttműköd, párbeszédet folytatunk, és az, a Schengeni irányítási csomag tárgyában is megmutatkozott ez, és nagyon pozitívak voltak ezek az eredmények. És azt is mindig biztosítottuk, hogy az önök óhajait megjelenjenek abban a kompromisszumban, amely végül is a tanácsban támogatást kapott. Az a véleményem, hogy sikeresek voltunk ebben, a parlament véleményének megjelenítésében is, és reméljük, hogy a végeredmény, mely lefedi a Schengeni irányítási csomag minden részét, kielégítő lesz a parlament számára és a tanács számára is. Tehát a, a labda most az önök felén pattog, a, ezzel mechanizmus tárgyában, és reméljük, hogy egyéb, az egyéb eljárásban társjogalkotói szerepüket vállalva az irányítási mechanizmusra vonatkozó döntésekben részt vállalnak. Ahogy a bevezetőmben is mondottam, arra törekedtünk, hogy a tanács folyamatos párbeszédet, szoros párbeszédet folytasson önökkel a teljes csomagot illetően, nem csak a határ ellenőrzésre vonatkozó döntéseket illetően, hanem a teljes értékelési mechanizmusra vonatkozóan is. A tanácsban lefolyt múlt heti vitával kapcsolatosan nagyon világossá vált, hogy a tanács figyelem, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi az önök által felhozott érveket és javaslatokat. Hadd mondjam el nagyon világosan, hogy a tanács kifejezett óhaja és akarata az, hogy a parlamenttel folyamatos párbeszédet folytasson ebben a kérdésben is. Nincs kétség, és nem lehet kétség a felől, hogy a tanács a lehető legjobb szándékkal járt el, és ha a, csak akkor érhetünk el sikert, ha a tanács és a parlament egy irányba húznak, csak akkor értjük el azokat az eredményeket, amelyeket az állampolgárok joggal várnak el tőlünk. Ezért kell továbbra is együttműködnünk, szoros, közeli és konstruktív párbeszédet folytatva a parlamenttel, a tanács részéről, és az, a, biztos vagyok abban, hogy a következő soros elnökség is ezt vallja. A par parlament formális javaslatára várunk, és meghallgattam a ma felhozott érveket, tájékoztatni is fogom a tanácsot az önök véleményéről, és köszönöm még egyszer, hogy lehetőséget biztosítottak, hogy felszólalhatok az önök körében, és részt vehettem ebben a vitában. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy pillanatot kérnék. Még az a benyomásom, hogy a vita folytatásával kapcsolatos öröm eléggé egyoldalú. A 151-es cikk az eljárási szabályzat értelmében előirányozza azt, hogy személyes nyilatkozatot adhatnak azok, akik érintettek ebben az ügyben. Ez Coelho kollégát érinti, hiszen az ő nevét többször emlegették, úgyhogy a 151-es cikk értelmében neki adnám meg a szót. Parancsoljon! Elnök úr, tisztelt képviselők, a Dán elnökség jól indított, gyakorlati szempontból közelítette meg a kérdéskört, ugyanakkor rosszul zárta ezt eh, a tanácsban. A tanács ismét tanúbizonyságot tett arról, hogy nem bízik meg a parlamentben, és ez egy rendkívül rossz jelzés, egy eh, a Lisszaboni szerződés előtti mentalitásra utal említ, ugye nem akarják megerősíteni a szabad mozgás szabadságát, ezzel vádolom most a tanácsot, és azzal, hogy bővítik és növelik a határ ellenőrzések újbóli bevezetését, és azt is a tanács szemére vetem, hogy nem akarják a Schengeni mechanizmus ellenőrzését, nem akarják azt, hogy egy valós ellenőrzésre kerüljön sor, amely rámutasson a problémákra, és határidőn belül megoldást találjon ezekre. Továbbá azzal is vádolom a tanácsot, hogy egy olyan rendszert akar megőrizni, ahogyan azt Malmström asszony is már elmondta, amelyben a tagállamok ignorálják és elrejtik a hibákat, vék alá rejtik egymás hibáit. Azzal is vádolom a tanácsot, hogy elvet egy európai mechanizmust, és egy idejét meghaladott modellt akar ismét bevezetni. Végezetül pedig, elnök úr, azzal vádolom a tanácsot, hogy veszélyes úton indul el, ahogyan azt több képviselő is már felvetette a vitában, ez nem kívánatos. A Schengeni projekt ismét nemzeti szintre helyezése nem kívánatos. Köszönöm. A tanács elnöksége kívánt válaszolni, megadom a szót Bocsőv miniszter úrnak. Sie müssen funktionieren. Ja, tak Herr Vormann. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, először is szeretném megragadni a lehetőséget Koél úr hozzászólása után, hogy megköszönjem a szoros együttműködést, illetve köszönettel tartozom Coelho úrnak, aki már nagyon régóta kiemelkedő partnere a Dán elnökségnek ezen javaslat témájában. Az elnökség meghallgatta a különböző véleményeket, érveket, ezeket figyelembe vettük, és beszél, beszélni is fogunk a jövőben is ezekről a tanásban és nagyon remélem, hogy konstruktív párbeszédet folytatunk majd, és valóban sikerre visszük a közös vállalkozásunkat, azaz sikerül a Schengeni kormányzást, a Schengeni mechanizmust megerősíteni. Köszönöm szépen! Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A Schengeni érdeke.